szinten az ország stabilitása céljából. Nos, ennyit akartam elmondani, Katrinástan megbízásából is, és köszönöm a figyelmet. Köszönjük Barnier biztos hozzászólását, ezzel lezárjuk az ezzel kapcsolatos vitát. A következő napi rendi pontunk pedig a tanács és a bizottság nyilatkozata különböző európai felügyeleti szervek elnökének kinevezésével kapcsolatban. Először is Győri Enikő asszonynak adom meg a szót, aki a tanács nevében fog 5 percben szólni. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, tisztelt képviselők, kedves volt kollégáim. Megköszönöm, hogy a tanács nevében elmondhatom észrevételeimet a különböző új európai felügyeleti bizottságok kinevezésével kapcsolatban, illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen elvek alapján kell megvizsgálnunk fellépésüket. Az esza szabályzatot kevesebb, mint három hónapja fogadtuk el. Ez, a tanácsnak itt igen kevés szerepe van a felügyeleti szervek elnökeinek kinevezésénél. Az ESA szabályzat nevében minden felügyeleti szervet az igazgatói tanács nevez ki. Illetve az Európai Parlamentnek is fontos szerepe van. Őket bíztuk meg azzal, lehetőséget kaptak azzal, arra, hogy ellent mondjanak a kinevezéseknek, illetve a felügyeleti bizottság véleményét is felbírálhatják. tanácsnak mi is a szerepe? Mint társa jogalkotó azt szeretnénk elérni, hogy a felügyeleti bizottság, illetve az igazgatói tanács az összes felügyeleti szervnél egyfajta védelmet élvezzen, illetve függetlenek lehessenek, és kizárólag az Európai Unió érdekét képviseljék. Úgy gondolom, hogy a 42-es, 46-os és 48-as cikknek van leginkább jelentősége. Ezeknek a szellemisége egészen világos. Ezen szervek, tanácsok, szavazó tagjai, illetve felügyeleti szervek elnökei semmilyen európai szervtől európai kormánytól, uniós tagállam kormánytól, illetve magáncégtől nem kaphatnak utasítást. Feladataik végrehajtásában senkitől nem foghatnak el tanácsot. Az ESZA szabályzat értelmében az Európai Unió intézményeinek munkáltatói szabályzat vonatkozik rájuk. Nagyon fontos az is, hogy mindegyik felügyeleti szerv elnökét a lehető legobjektívabban válasszák meg a 48-as és az 51-es szabályzati cikkek értelmében. Vezetői tapasztalatra van szükségük, és ezen kívül elmondom, hogy a cikkek szerint érdemi, hozzáértésbeli, illetve piac ismereti és tapasztalati kritériumok is vannak, természetesen a felügyelet területén. Ami a finanszírozást illeti, a tanács nagyon komolyan odafigyel arra, hogy ezek a szabályok, ezeket a szabályokat tiszteletben tartsák. Immáron a két költségvetési hatóság feladata az, hogy biztosítsák, hogy megfelelően megvalósuljon minden évben ez a rengeteg kritérium a költségvetési javaslat alapján. Mint soros elnökség fontosnak tartjuk azt, hogy minden tagállam megfeleljen az új hatóságok iránti elkötelezettségeinek. Nagyon fontos az is, hogy a rendelet összes kitételét betű szerint teljesítsük. Az Európai Bizottság, mint a szerződés őre, odafigyel erre. A rendelet 55 cikkében, illetve preambuló bekezdésében arra figyel oda, hogy mindegyik felügyeleti szerve első elnökének kinevezése hogy történik meg. Az Európai Parlamentnek itt is fontos szerepe van. Nem? Remélem, hogy az elnökök mi hamarabb megkezdhetik munkájukat. Rendkívül fontosságú az, és ebben bizonyára önök is egyetértenek, hogy az új ügynökségek mi hamarabb működőképesek legyenek. Az európai válságkezelő mechanizmusnak fontos részét képezik ezen hatóságok. Ezek nélkül nem működhetünk, és remélem, hogy számíthatok az Európai Parlament támogatására, hogy az új ügynökségét mi harap felálljanak. Tisztelt képviselők! Jó volt az együttműködés az Európai Parlament és a Tanács között, és ennek eredményeképpen az Európai Uniónak van egy vadonatúj felügyeleti rendszere. Közös felelősségünk az, hogy ezek a hatóságok a lehető leghamarabb működni tudjanak. Miután parlamentbarát elnökség vagyunk, elkötelezett vagyok az iránt, hogy az Európai Parlamenttel a lehető legnagyobb egyetértésben dolgozzunk, és remélem, hogy a parlament is megfelelően becsületes partnerünk lesz, illetve hű partnerünk lesz. Köszönjük Győri asszony hozzászólását, most pedig Bárnyié biztos kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr, Győri miniszter asszony, tisztelt képviselők! Az Európai Unió január 1 -e óta rendelkezik a pénzügyi ágazat új felügyeleti rendszerével. Ez a rendszer a piac szabályozás méreható reformjával és a szereplők reformjával megerősíti majd a pénzügyi stabilitást az EU-ban, Sőt, ez egy szolid alapot ad majd a pénzügyi ágazatnak, amely rendkívül fontos országainkban. Szeretném szere- üdvözölni azt a nagy szerepet, amelyet az Európai Parlament ebben a folyamatban játszott. Hogyha most van egy hatékonyabb felügyeleti rendszerünk a pénzügyi ágazatban, akkor levonhatjuk a tanulságot a válságból, és ez különösen az Európai Parlament érdeme. Most már közeledünk az utolsó szakaszához ennek a ö, ö, rendszernek, a három új hatóság létrehozásával, az elnökök kinevezésével a következő napokban. Ez a kinevezési folyamat, hölgyeim és uraim, nagyon átlátható módon zajlott a rendelet szigorú tiszteletben tartásával, amely létrehozta ezeket a hatóságokat, valamint azon rendeletek tiszteletben tartásával, amelyek az EU végrehajtó ügynökségeit szabályozzák. Legalább 275 ö, ö, pályázatot kaptunk erről, erre a hat helyre, és ezeket óvatosan, gondosan, figyelmesen megvizsgáltuk a felügyeleti bizottság, az Európai Bizottság, jó maga is abszolút tiszteletben tartotta az idevágó szabályokat. A folyamat tehát átlátható volt, korrekt módon tervezett, hogy lehetővé tegye az ECON szakbizottságnak az önök parlamentje, részé, parlamentje részéről nagyon fontos szerepe betöltését. A parlament magas követelményt fejezett ki ezen hatóságokkal szemben, és azt hiszem, hogy igaza van az a kérelemmel él, amelyet meg tudok érteni parlamentként. A bizottság úgy véli, hogy az elnököt érdem alapján, tapasztalat alapján kell kiválasztani, független kell, hogy legyen ez a személy, európai elkötelezettségű szakismerettel rendelkező, amely a felügyelethez és a pénzügyi piacok szabályozásához kapcsolódik. Nos, hölgyeim és uraim, ebben a szellemben folytattuk mostanáig a pályázatok megvizsgálását, amelyeket kaptunk. Ebben a szellemben folytattuk le a kiválasztási folyamatot, amely jelenleg is zajlik. A parlament és a tanács döntött a 68-as cikket illetően, ez szerint az Európai Unió intézményeire alkalmazandó szabályzat hatája alá tartoznak ezek a személyek, és a bizottság figyelt arra, hogy ezt a szabályzatot tartsuk tiszteletben. Nos, itt a bérek kérdés is felmerült, illetve az életkor kérdés, a minimális, illetve a maximális életkor kérdése. Nos, a lehető legnagyobb rugalmassággal kívántunk eljárni, és Ezeket a kérdéseket még vizsgáljuk a hatóság működésének felülvizsgálatakor, amely felülvizsgálatot 2013-ra irányoztunk elő. A parlamentnek biztosítania kell a nők és férfiak esélyegyenlőségét ezen hatóságok élén is, az előzetes kiválasztás folyamán a bizottság az esélyegyenlőség elvére gondosan ügyelt, amikor kiválasztotta a megfelelő pályázatokat. A folyamat még zajlik, egyébként még nem zárult le. Az elnököt illetően két ö, nő, két hölgy van ezen a listán. A, ö, teljes mértékben egyetértek egyébként a parlamenttel, azon tényt illetően, hogy erős, független hatóságra van szükség. Minden politikai interferenciát, vagy egyéb jellegű interferenciát el kell kerülni. A különböző igazgatótanácsok tagjai, elnökök teljes mértékben függetlenül kell, hogy végezzék munkájukat az Európai Unió érdekében. A parlament és a tanács ezen elvek mellett követ, kötelezte el magát mégpedig különösen a 42-es, a 46-os, 45-ös és az 52-es cikkek alapján, amelyekre az imént Győri asszony is emlékeztetett. Az Európai Bizottság az EU szerződéseinek őreként teljes mértékben követi majd felelősségét annak érdekében, hogy ezeket a cikkeket tiszteletben tartsák. des autorités et qu'à ce titre, elle sera évidemment vigilante Természetesen oda fogunk figyelni arra, hogy minden meghozott döntés az Európai Unió érdekeit szolgálja. Ami pedig a felügyelő tanács összetételét illeti, a bizottság rámutatott arra, hogy jogilag rendkívül fontos, ugyanígy politikai szempontból is nagyon fontos, hogy a nemzeti, illetékes nemzeti hatóságok vezetőiből álljon ez a testület. Ezt tisztázni kell, vannak olyan ö, nemzeti hatóságok, amelyek a reprezentációkajukat megváltoztatják, vannak olyanok, akik ezt a jövőben fogják megtenni. A bizottság pedig nagyon is oda fog figyelni a felügyelő hatóság összetételére, amely meg kell, hogy feleljen az önök akaratának, és legalább évente kétszer a rendelet 40-es cikkének megfelelően össze kell, hogy üljenek. A tisztelt Hölgyeim és Uraim, egyetértek a parlament akaratával. Nagyon fontos, hogy megfelelő pénzügyi és emberi erőforrási háttérrel rendelkezzenek, ezzel, rendelkezzen ez a testület, hiszen csak így lehet hiteles. A bizottság technikai segítségnyújtását megígérhetem, és ez koherenciát biztosít majd a hatóságok felelősségi köreinek teljesítéséhez. És reméljük, hogy ezt a feladatot el is tudják látni. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon fontos, hogy az igazgató, illetve az elnökök kijelölése megtörténjen, és elinduljon a munka. Szeretnék mindenkit megnyugtatni arról, hogy minden nap újabb bizonyítékot hoz arra, hogy szükség van ezekre a hatóságokra, minden nap megszólítjuk őket a különböző aktuális témák keretében. Az Európai Tanácssal, illetve a rendszerkockázati tanácssal együttműködnek majd, és nagyon fontos, hogy már január 1-től operatív legyen. Mindenkinek felelőssége az, hogy a lehető legrobb, legjobb körülmények között teljesíthessék feladatukat. Ehhez azonban a teljes mértékű támogatásra van szükség az önök intézményétől is. Az Európai Bizottság teljes mértékben tiszteletben tartja a jogalkotó akaratát, és Fontos, hogy az Európai Unió érdekét és kizárólagos érdekeit képviselje, képviseljék ezek a testületek. Köszönöm szépen. Most a frakciók részéről. Gozé úr az első. A néppárt részéről. Két perc, három, 30 másodperc. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt miniszter asszony, nem csak egy igazgatói, igazgatási vitáról van szó, hanem politikai vitáról is, hiszen pénzügyi szabályozásról is beszélünk. Az Európai Parlament a tanácssal és a bizottság segítségével végig, végére vitt egy folyamatot. Ez azt mondhatjuk, nem, nem forradalomról van szó, nem csak az erő fitoktatásáról, hanem a tanács és a parlament közötti megállapodást tiszteletben kell tartani. Teljesen mindegy, hogy milyen szövegekről beszélünk. Nagyon fontos, hogy ezek a szövegek életbe lépjenek. És köszönettel tartozom a biztos úrnak, hiszen egyértelműen fogalmazott, soha nem kérdőjeleztük meg a bizottság, bizottság akaratát, és a bizottság teljes mértékben abba az irányba halad, amelyet a parlament is követni kíván. Nagyon fontos politikai szempontból, hogy ezek a hatóságok fölálljanak, és meglegyen a kellő erőforrás számukra a megfelelő működéshez. Megvannak a kételjeink arra vonatkozóan, hogy a tagállamok ezeket az erőforrás, erőforrásokat megfelelően biztosították-e. Néha az Európai Uniós pénzügyi szabályozást akadályozzák, ezzel kell szembenézni hiszen így a felügyelet, felügyelettel kapcsolatos tárgyalások bonyolultak voltak, nehezek voltak, kompromisszumra volt szükség, és itt üdvözlöm a belga elnökség, illetve a biztos munkáját. Ma egy most olyan intézmények álltak föl, amelyeknek nincs hatalmuk, és a tagállamok lehet, hogy nem a legjobb jelölteket nevezték meg, az biztos, hogy a parlament számára konkrét választ kell adni. El kell, hogy mondjam, hogy ugyanabban a frakcióban vagyunk, ugyanabban a bizottságban, és tudom, hogy az első tervezet nem kellőképpen helyes. A néppárt részéről pedig egyértelmű, hogy a tanács azt mondja, hogy a bizottság nyilatkozatát elfogadja, aláírja, ez számunkra elegendő lesz, kielégítő nyilatkozat lesz az erőforrások, az emberi erőforrások problémájáról, illetve a finanszi, finanszírozás hiányáról és ennek fontosságáról beszélt a biztos. Tehát nagyon fontosak ezek a nyilatkozatok, amelyet a biztos úrtól hallottunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a szocialisták és demokraták részéről Bulman úr három percre. Kedves kollégák, miért vagyunk itt? Bárnyé úr mondta, azért vagyunk itt, mert az Európai Parlamentnek sikerült elérnie azt, hogy európai felügyeleti szerveket hozzanak létre, akik kiérdemeltek ezt a nevét. A tanács nem tervezte ezt, a tagállamok nem tervezték ezt, sőt a bizottságnak is voltak kételjei hogy hozzunk el létre ilyen felügyeleti szerveket. Hát érthetik, a tanácsnak is meg kell érteni, és a bizottságnak is, sőt, talán saját belátásból is, hogy miért aggódunk. Nem. Ez az Európai Parlament. És ez egy olyan kijelentés, ami nem frakciótól függő, nem azért, mert én a szocialistákhoz tartozom, más frakcióból is hallom ezt ez a parlament nem fogja jóvá hagyni, hogy nemzeti játékokat játszanak az új felügyeleti szervek alatt. Így aztán persze, hogy érdekel minket, hogy ki a személyzet. Jogaink vannak. Ki kell kérni a véleményüket. És igen, vannak jelei annak, hogy aggódnunk kell. Listákat kapunk, olyan listákat, ahol nem is értjük, hogy mi alapján választották ki a jelöltet, javaslatokat kapunk, ahol a személy, akit javasolnak, senki sem tud garanciát vállalni azért, hogy jó munkát fog végezni. Pedig ezek jó emberek, tapasztalattal rendelkező emberek. Már igazolták magukat, csak hogy nem olyan emberek, akik bebizonyították volna, hogy függetlenül konfliktus esetén oldalt tudnának választani, és hogy mit fognak tenni a e helyzetben. Ezen csodálkozunk, ez felmérgesít minket, és nem, ezt az eljárást nem tudjuk elfogadni. Felteszem a kérdést. Miért nem tesszük ezt úgy, mint az Olaf személyzetének kiválasztásánál? ahol figyelembe vették, hogy mi volt a parlament véleménye. Miért ne? Hát van erre esélyünk itt is. Be tudják még bizonyítani, hogy érdekli önöket az Európai Parlament véleménye. Még van egy esélyük. Mind a kettőjüket arra kérném, a tanács képviselőjét, a volt kolléganőt és a biztos urat is éljenek ezzel az eséllyel vegyék figyelembe ennek a háznak az ellenvetéseit, mondják el, hogy hogyan akarnak együttműködni velünk, milyen célokat akarnak támogatni a 2013-ig, és van esélyük rá, mondják el, hogy milyen kritériumok alapján veszik figyelembe a véleményünket. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen Bulman úr, most pedig az ALDE részéről Gulár asszony, Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter asszony, illetve biztos úr, nagyon köszönöm, hogy eljöttek hozzánk ma este. Tudom, hogy rövid határidőnek kellett teljesíteniük. Véleményem szerint nagyon fontos az, hogy megfelelő perspektívában lássuk a motivációnkat. Ez pedig az, hogy már hónapok óta csatában állunk a válság előtti időszakra és utána, utána következő időszak között valamilyen kapcsolatot kívánunk felállítani, és nagyon fontos, hogy a pénzügyi szolgáltatásokat ki tudjuk bővíteni. Tudom, hogy ez az ágazat milyen munkát végzett határon átnyúló formában. Megfelelő szabályozásra és megfelelő közös felügyeletre van szükség. Ezt akarjuk létrehozni. A tárgyalások során a többek között a bizottsággal, a bizottság segítségével úgy tűnt, hogy nem jutunk előre, ott voltak a tagállamok, akik megpróbálták ellenőrizni a tárgyalásokat, és senki nem segített a kisebb vállalkozásoknak. Tudom, hogy igazságügyi szempontból nagyon fontos a kinevezése ezeknek a igazgatóknak, azonban ki kell mondani, hogy milyen embereket küldtek a nemzeti parlamentek. A parlament elvégezte a munkáját, fontos, hogy ezek függetlenek legyenek, és fontos, hogy a testületnek meglegyen a megfelelő háttere erőforrása. Fontos, hogy minél gyorsabban megkezdhessék a munkájukat ezek a testületek, nem szeretnénk tehát hátráltatni a munkájukat. Gondolok például a stressz tesztre. De föl kell hívni a figyelmet arra, hogy a, meg kell vizsgálni részleteiben, hogy milyen jelölteket állítottak, és köszönettel tartozom Barnié úrnak, hiszen egyértelműen fogalmazott. Arra kérem önt, miniszterasszony, hogy ne legyen naív, hanem vegye figyelembe a megjegyzéseinket. Köszönöm. Köszönöm szépen. A zöldek részéről Gigold úr. Másfél perce. Hölgyeim és uraim, kedves kollégánk! Ami engem illet, itt arról van szó, hogy a lyuk lehetőségeit a felügyi szerveken keresztül megvalósítjuk. Mi kételyekkel élünk, hogy nem az intézmények ki tudják-e használni ezeket a lehetőségeket. Úgy látjuk, hogy az eljárások nem tökéletesek, a mai napig nem kaptuk meg a jelölt listát, mint parlament, csak a kész eredményt adták ide nekünk. Jó lenne, hogyha az igazgatóknak is és nekünk is elküldenék ezt. Ezen kívül a posztok betöltésénél egyértelműek a jogtalanságok, valamint az eljárásokat illetően kétséges, hogy a tagállamok valóban az európai értekeket képviselik el. Ezen kívül van egy alapvető kérdés ezzel kapcsolatban. Nevezetesen, kik ezek az egyének személyenként a kompetenciájuk szerint kell elbírálni őket. Itt két nagy problémát látunk. A meghallgatások során az egyik jelölt azt mondta, hogy szerinte ez nem egy intézmény, hanem egy felügyeleti szerv hálózat, és amikor ezt a választ adta, és tudta, hogy ez hiba, nem volt hajlandó korrigálni a válaszát, illetve nem adott választ arra, hogy milyen lopista kapcsolatai vannak a pénzügyi szervekkel, pedig még levelet is küldtünk neki ezzel a kérdéssel, de nem kaptunk átlátható választ. Elnök, köszönöm szépen, Kikolt úr. Konzervatívok részéről Swinburne asszony persze. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony az ECR frakció üdvözli ezt a lehetőséget, hogy ezekről, itt most, ezekről az ügyekről itt most beszélhetünk, ugyanakkor hadd tegyen világossá, hogy a mi frakciónk úgy gondolja, hogy minden elnök jelölt, akit bemutattak az Ekon bizottságnak tegnap, jól kvalifikált és kompetens személyek megfelelnek ezekre a feladatokra. A megjegyzések, amelyeket tenni fogok, azok az eljárásra vonatkoznak. Éppen ezért azt szeretném, hogy a jövőben az eljárások a során a legnagyobb merítést alkalmazzák, függetlenséget, sokszínűséget ezeknek a hatóságoknak a vezető rétegeiben. A felajánlott fizetések is megfelelően magasak kell, hogy legyenek, és a technikai kompetenciákon és készségeken kívüli korlátozásokat el kell kerülni. Azt gondolom, hogy lehet ennél jobban csinálni, mint ahogy most tették, már ami a folyamatot és átláthatóságot illeti. A parlamentet is bevonhatják jobban. Remélem a jövőben mindezt figyelembe veszik. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig a frakciók részéről utolsóként Andreasen kolléga az ELT részéről másfél percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök asszony. Én úgy gondolom, hogy nincs szükség ezekre a posztokra, azért, mert nincs szükség magukra az ügynökségekre sem. Az, hogy még egy felügyeleti szintet létrehozunk, ant javítja a jelenlegi felügyeleti ügynökségek munkáját? Én azt hiszem, hogy ha ezt megtesszük, akkor csak összezavarjuk az embereket. Ki miért felelős? Ez a felügyeleti szerv a völd legnagyobb pénzügyi kerületében rendet teremt? Nem hiszem. Az piac ellenes tömegtörvények fognak uralkodni. Azt hiszem, hogy az elmúlt évek pénzügyi terül, ö, tevékenységei, amikor egyszerűen a szabályokat figyelmen kívül hagyták, vagy szemétbe dobták, ez mutatja, hogy most nincs garancia, hogy ezek a felügyeletek másképp cselekszenek ezen kívül. Egyetlen jelöltet kaptunk minden posztra. Hát ez teljesen a demokrácia elveint tagadja. Ezen kívül a bizottság elnöke, a biztosok, a főbiztos, és még mondhatnám a listát, ők mit gondolnak erről? Én azt szeretném, és arra kérem önöket, szavazzanak ellen a jelölteknek. Köszönöm. Elnök, most pedig Bárnyi úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem fogok hosszasan hozzászólni, hiszen azt hiszem, hogy nagyon őszintén és tisztán fogalmaztam a bevezetőmben, és mindegyik szónak hangsúlya volt, és elmondtam, hogy a nyilatkozatot majd írásban is konfirmáljuk Sefkovics alelnök úr aláírásával. meghallgattam a hozzászólásokat, és köszönettel tartozom ezért. Három témát vetettek fel, a, a hatóságok elnökének függetlenségét elsősorban. egyet értek, és hálás vagyok a parlamentnek azért, hogy azt kéri a bizottságtól, hogy ezt a függetlenséget védje meg, ezt a, ezt a autoritást tartsa tiszteletben. Ez nagyon fontos, hiszen nagyon sok feladat hárul erre a testületre, és nagyon sokféle és nagyon mély, nehéz feladatok ezek. Például a A hitelminősítő ügynökségek kérdése, a stressz teszt kérdése. Fontos tehát, hogy autoritással és hitelességgel rendelkezzenek ezek a hatóságok. Tehát ez volt az első pont. A parlament és a bizottság azt hiszem, hogy ebben a kérdésben teljes mértékben egyetért, és a tanács is. A második kérdés az eljárás rendkérdése. Nos, hölgyeim és uraim, Emlékszem a trialógus tárgyalásaira, nagyon sokat beszéltünk erről, és végül a társjogalkotók megállapodásra jutottak. Természetesen emlékszem arra is, hogy voltak hibák, javítani kellett a szöveget. És nem feltétlenül a jó jelöltet e, engedi jelölni ez az eljárásrend én is vállaltam ennek a felelősségét, tudom, hogy miről, milyen volt a shortlist, a rövid lista, amely azután került nyilvánosságra, hogy találkoztam és interjút készült ezekkel a jelöltekkel. Azt hiszem, hogy ezek a jelöltek, ugye rajta voltak ezen a listán, a 175 jelölt, amelyet jelöltek között voltak, amelyek a tagállamok beküldtek. Megpróbáljuk a, az eljárást ugye javítani, de ami engem illet, nem gondolom azt, hogy nem a megfelelő jelölteket sikerült kiállítani, illetve jelölni, tehát ezek képesek a feladat elvégzésére. A harmadik gondolat pedig, a hatóságok reprezentációja, képviselete, a bizottság úgy gondolja, hogy ennek a, a szabályoknak megfelelőnek kell lennie a lehető legjobb szinten. Őszintén köszönettel tartozom ezen a területen az Európai Parlamentnek, hiszen támogattak bennünket ebben a kérdésben, és ez létfontosságú volt. Tisztelt elnök asszony, Azt hiszem, hogy én személyesen is szólhatok a biztosok nevében, odafigyelünk arra, hogy ezek a hatóságok sikeresek legyenek, és valós felügyeletet tudjanak biztosítani Európában. A nemzeti felügyeletet nem váltják föl, ezek azonban összefogják a munkájukat, és és biztosítják azt, hogy a kihívásoknak meg tudjanak felelni. Erre szükségünk van, és önöknek hála megvan ez a három radar, plusz a rendszerkockázati tanács. Remélem, hogy gyorsan munkához tudnak látni ezek a testületek, azért, mert azt látjuk, hogy a piac sokkal gyorsabb, mint mi, gyorsabban halad előre, ezért fontos, hogy ezek a testületek is minél gyorsabban munkához lássanak. Köszönöm. Das Wort. Köszönöm, biztos úr. Most pedig Győri asszony szó. Um, Köszönöm, elnök asszony, tisztelt képviselők! Először is hadd válaszoljak arra a kérdésre, amely gyakran elhangzott ebben a vitában. Eh, felülvizsgáljuk-e a rendeletben szereplő kinevezési eljárást? Tudom, hogy ugyanez a preambulum bekezdés eh, azt írja elő, hogy az elnökök eh, kiválasztásánál felül kell vizsgálni a shortlist összeállítás módját. Tudom azt is, hogy a 8.1-es cikk szintén egy felülvizsgálatot ír elő, 2014. januárjáig kell a parlament elé ezt beterjeszteni, illetve utána három évente. E, így aztán javítható a rendelet a gyakorlati tapasztalatok fényében, és ennek fényében is én konstruktív együttműködésre pályá, várok. Szót és hadd folytassam az anyanyelvemen. Tisztelt képviselő hölgyek és urak! Nincs vita közöttünk, én azt gondolom, hogy semmiben, ami a lényegről szól. Mindannyian egy erős Európai Unióban vagyunk érdekeltek, erős közös intézményeket szeretnénk beleértve a pénzügyi felügyeleti hatóságokat is nagyon komoly munka áll a parlament és a tanács mögött nagyon komoly egyeztetések voltak és azt hiszem hogy a közös munka eredményeként felkészültek lehetnek ezek az intézmények arra hogy ebben a közeli vagy éppen krzis utáni helyzetben segtsék azt hogy rendezzük a sorainkat és garanciát adjunk a piacoknak arra hogy az unió hatékonyan működik és mindent elkövet a közös valuta védelme érdekében. ezzel is egyetértünk és nincsen vita közöttünk hogy ezeknek az új felügyeleti intézményeknek megfelelő autoritással kell rendelkezniük és függetlennek kell lenniük idéztem a megfelelő rendeleti szakaszokat is és hadd utaljak arra hogy politikai szempontból is azt gondolom hogy igen igazuk van politikai autoritással kell rendelkezniük az intézményeknek hogy ezek ne a nemzeti felügyeletek meghosszabbtott karjai legyenek hanem valódi európai felügyeletként működjenek. A biztos úr és az én felszólalásomat az határozta meg hogy kinek mi a hatásköre. megkaptuk a gazdasági bizottság elnök asszonyának levelét és mindenki a saját hatáskörébe illő kérdéseket igyekezett megválaszolni. igyekeztem önöket meggyőzni arról eh, hogy a függetlenségre megvannak a garanciák és a tanácsnak és parlamentnek mint a pénzügyi eh, felelősséggel rendelkező két intézménynek a költségvetés megalkotásában a feladata hogy gondoskodjon ezen intézményeknek a működőképességéről világos tehát a munkamegosztás és egyértelmű az elkötelezettség úgy látom minden intézmény részéről. ebben a szellemben készült az a levél amelyet az ecofin elnöke matolcsy györgy miniszter úr küldött ma válaszul a ma reggeli econ bizottsági elnök asszonyos levélre és abban bzom hogy a bizottság véleményével együtt önök ezt kielégtő válasznak tekintik a tanács a soros elnökség azt teljes mértékben támogatja ez volt gauzes képviselő úrnak a kérdése amit a bizottság e, az ő illetékességi körébe tartozó témákban mondott. úgyhogy én abban bzom hogy ezek után nem lesz akadálya annak hogy holnap a parlament a jelölteket e, e, támogassa és végre a felügyeleti hatóságok munkához láthassanak. köszönöm szépen elnök asszony! köszönöm ezzel a következő pont a banáról szóló közös vita. Először is Balcáni asszony részéről